Good afternoon, dear colleagues. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Üdvözlök mindenkit a Lébe ülésén. Ma este 6 óráig tart terveink szerint az ülés. Az elnök nem tudott eljönni, úgyhogy én helyettesítem a mai délutáni ülésem. Hogyha nem ellenzik a rendet, amelyet mindenki megkapott, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. A nyelvi kiosztás tekintetében kérem vegyék figyelembe, hogy horvát, dán, lett, litván, máltai, szlovák és gélik nyelveken nincsen tolmácsolás, ellenben magyar nyelvre van, és a magyar tolmácsok üdvözlik is hallgatóságukat a teremben és az egész világhálón. Kezdjük az első napirendi ponttal, egy egyórás vitát tervezünk a bizottság Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer, rövidítve ETIAS rendszer vitájáról. Én magam volnék, nem volnék, én magam vagyok az előadó. Március 22-én mutatták be ezt a javaslatot a szakbizottságban, és hogyha megengedik, akkor a jelentés tervezetemet bemutatom, utána pedig az Simon úrnak, az Európai Gazdasági Szociális Bizottság raportőrének, előadójának adom meg a szót, aki itt van, és az EGSB véleményét fogja röviden bemutatni. Ezután pedig a bizottság és a tanács kap szót, nekik adom majd meg a szót, utána pedig megnyitjuk a vitát a kollégák számára. Döpré úr az árnyék jelentéstevő, de tudom, hogy Guillaume asszony és Verzsé asszony nem tudtak ma délután eljönni, de Guillaume asszonyt Barbara Zippel fogja helyettesíteni, hogyha jól tudom. Akkor néhány szóban bemutatnám ezt a jelentést. Azt hiszem, hogy nagyon fontos dossziéval van dolgunk. És minthogy nagyon fontos, meglehetősen bonyolult is. Nem lesz ez egy könnyű vita, és nem lesz egy könnyű elfogadási folyamat sem. Ennek ellenére úgy gondolom, Úgy gondolom, hogy legitim és fontos cél, hogy az ETS rendszert az európai utasinformációs és engedélyezési rendszert elkészítsük. A bizottság múlt év novemberében készítette el ezt a javaslatot. A bizottság javaslatának fő elemei belső logikáját csak üdvözölni lehet. Az ETS lehetővé teszi azt, hogy megvizsgálják, hogy egy nem vízum köteles harmadik állambeli állampolgár, aki a Schengeni térségbe akar beutazni, potenciálisan veszélyt jelente szabálytalan migráció, vagy közegészségügyi vagy közbiztonsági szempontból, mielőtt még megérkezne a határőrizeti helyre, határátlépő helyre. Az ETS tehát hozzá fog járulni ahhoz, hogy jobban megítélje a határrendész, hogy veszélyt jelente a személy belépés a Schengeni térségbe. Jelenleg a külső határokon a határőr, a határrendőr széles körű mérlegelést kell végrehajtani, nagyon rövid eh, idő alatt kell felmérnie a feltételek teljesülétét. Az ETS rendszer, hogyha eh, elindul, előzetes ellenőrzést fog lehetővé tenni, jelenleg eh, ezeket a határőr, a határrendőr nem hajthatja végre a rendszer egy indikációs rendszert fog alkalmazni, mi szerint, hogy ellenőrzést végeztek, ezt jelzi majd a határőrnek, és semmilyen aggasztó tényt nem találtak. A rendszer ugyanakkor nem fogja befolyásolni határrendőr döntési jogosítványait a tekintetben, hogy a belépést engedélyezze, vagy pedig visszautasítsa, amennyiben a jogszerűség nem áll fenn. A rendszer vélhetőleg a belépés a határon való belépési visszautasítás számainak csökkentéséhoz vezet, hiszen már azelőtt végrehajtja a rendszer ellenőrzést, mielőtt a személyes engeni határhoz érne. Ilyen módon javulni fog vélhetőleg a határmenedzsment összességében. Ezért a bizottság javaslatának fő elemeit és belső logikáját támogatom. Ugyanakkor egy sor módosítóra teszek javaslatot, azzal a célra, hogy javítsuk a javaslatot. El kell mondani, hogy a jelentés maga jelenlegi fázisában még sok szempontból javítható, világosabbá kell tenni, specifikálni kell, pontosítani kell. Annak érdekében, hogy a jelentés tervezetet elkészítsem, különböző forrásoktól kértünk inputokat, becsatornázásokat, egy sor technikai találkozót tartottunk a bizottság szolgálataival, ahol részleteiben vitattuk meg az egész javaslatot. Ezen felül egy csomó szereplőt és szakértőt is meghívtunk, az árnyék jelentős tevők is részt vettek az egyeztetéseken. Hálás vagyok nekik, hiszen nagyon érdeklődtek és a tervezette elkészítése előtt már egy sorülést tartottunk velük. Kivel is találkoztunk? Az érintett európai ügynökségekkel, amelyekre vonatkozik az ETS a javaslat, az alapjogi ügynökség, a Frontex és a többi. Az Európai Adatvédelmi Ombudsman tanácsadójával találkoztunk, valamint az USS rendszer tapasztalatairól is információkat szereztünk a utasszas szervezőktől, illetve a légitársaságoktól. A, az alapjogi ügyőnökségtől egy véleményt kértünk, és az EU Liza Strasburgi eh, telephelyét is múlt hónapban meglátogattuk. Nos, Mindezen előkészítések után a jelentés több módosítóval láttam el, ezek közül egy, nem egy nagyon fontos. A módosítókat azzal a céllal lehet uh, csoportosítani, hogy elkerüljük a végrehajtási problémákat, hiszen azt látjuk, hogy komoly végrehajtási problémák jelentkezhetnek, hogyha egy-két uh, a javaslat egy-két részét nem módosítjuk. Részletesebb javaslatokat irányozzunk elő a végrehajtó tagállam számára, ahol esetleg jogorvaslati kérvényelésben nyújthatnak. Valamint a szándékozott első belépés tagállamára vonatkozó információkat az ETS watchlist vagy figyelőlista kritériumával kell, kell kiegyenlíteni, kiegészíteni. Annak érdekében, hogy a busz utazás szervezőkre ne háruljon túl nagy teher, őket ki kell vonni hatály alól. Ezen felül pedig egy további preambulum bekezdésre teszek javaslatot, hogy a egységes belépési vagy entry point-tal férjenek hozzá az érintettek az ETS vagy IS rendszerhez. Fontos, hogy az utazók jól érthető információkat kapjanak az ETS-ről általánosságban és a saját helyzetükről. Például az ETS lejárta előtt tájékoztatni kell őket, és egy új autorizációt figyelmeztessék őket arra is, hogy egy új engedélyt kérjenek, mielőtt az előző lejár. Biztosítanak el az is, azt is, hogy megfelelő jogorvoslattal élhessenek a személyek. Sok területen a szöveget pontosabban kell megfogalmazni, annak érdekében, hogy jobban definiált szabályokat tartalmazom. A fontos, hogy az Interpol öm, öm, ellopott és elveszett dokumentumaival, dokumentum adatbázisával is összevessék a a javaslatot, és egy-két javaslat pedig a hatékonyságra vonatkozik. Fontosnak tartom, hogy a tagállamok központi access pontokat állítsanak össze, hozzáférés a pontokat, ez nem az ETIAS nemzeti egység feladata legyen. Mi több, egy harmadik hatóságot is be kell vonni ebbe a folyamatba, ugyanakkor ez túl bonyolult, tehát ezt meg át kell gondolni. Ezen felül a második ellenőrzési vonal ellenőrzése során is a határőröknek fontos, hogy hozzáférés biztosítsunk a, határőrizeti rendszerhez, az ETS rendszerhez, annak érdekében, hogy a, az elkülönített helyen történő ellenőrzések végzésekor is hozzáférhessenek a rendszerhez. Az adatbiztonság és adatvédelemről is módosítókat nyújtottunk be. Ebben azt javasoljuk, hogy a, az más nagy léptékű információ információ feldol, nagyméretű IT-rendszer jogalapjaival jobban összehozzuk ezt a rendszert. És az információ biztonsági kockázatokra is kitekintünk. Azután a felügyelet és elszámoltathatóság kérdéséről is beszélünk egy sor javaslatot teszünk az átláthatóság és ilyen módon a rendszer elszámoltathatóságának megteremtése érdekében. Nos, kedves képviselőtársaim, úgy gondolom, hogy a szöveget próbáltuk javítani. Minnyáján biztos vagyok benne, hogy az önök módosítóit is felhasználva sikerül majd egy olyan szöveget kialakítanunk, amely nem csak a saját célját szolgálja majd, hanem a működést is, és a végrehajtást is biztosítja majd. Hiszen nem egyszerű betűket akarunk gyártani, hanem egy működő jogszabályt. Természetesen örömmel tekintek az árnyékjelentős jelentős tevőkkel való együttműködés elében. Most pedig már is megadom a szót Simons úrnak, a Gazdasági és Szociális Bizottság előadójának, hogy mutassa be a véleményét, köszönöm, hogy eljött a Libe ülésére. Simon Zúr, öné a szó. Ja, well. Eh. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt elnökasszony. Köszönöm, előadó asszony. Örülök, hogy az egsb amely egy tanácsadó testület. Szóval örülök annak, hogy az LGSB e véleménye állhatott elő, és ezzel befolyásolhatja a parlamentben végzett szakmai munkát. És annak is örülök, hogy sikerült hogy sikerült sok észrevételünket megfontolniuk, illetve átvenniük. Röviden tehát elmondanám a véleményem tartalmát, és elmondom, hogy melyek azok a pontok, amelyekre különös figyelmet kellene fordítanunk. A jelentés tervezet elkészítése során. Nagyon fontos, hogy az EGSB-ben, tehát az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban nagy figyelmet fordítunk az ETS rendszerre. Előadóként a következő következtetéseket vontam le. Az ETIAS jelenleg megkerülhetetlen. Szükség van rá, és nincs más lehetőség, mint hogy az ETS-t bevezessék. Az EGSB-ben lévő kollégák széles körben támogattak, amikor azt mondtam, hogy ha bárki a rendszer ellen szavazna, akkor magának kell majd viselnie azt a felelősséget, hogy amely mondjuk egy terrortámadásból eredne, melyet egy harmadik államból beutazott ember végzett el, vagy hajtott végre. Hiszen a rendszer egyik célja éppen az, hogy ezeket a támadásokat, a veszélyeztetőket kiszűrjem. Ezt nyomatékkal hangsúlyoztam a felszólalásaimban az EGSB-n belül, az Európai Gazdasági Szociális Bizottságon belül. Nos, nálunk mi is megemlítettük véleményünkben az adatvédelmet, és egy sor további olyan szempontot, amelyekről az önök vélemény, jelentés tervezetei szól. Az interoperabilitás, az interkonnektivitás szempontjait maximalizálni kell, és ugyanakkor az Európai Adatvédelmi Ombudsman hivatalának szakvéleményére is ki kell térni. Önökhöz hasonlóan mi is arra törtünk, arra törekedtünk, hogy az állampolgára koncentráljunk. Arra az állampolgára, aki esetleg nem tudja online követni az eseményeket, a kivételekről szóltunk, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos hogy ezeket a szempontokat önök is a véleménytervezetükben, illetve a EGSB véleménytervezetében is említette, illetve véleményében. Végezetül azt szeretném kihangsúlyozni, a 3.4-es bekezdés utolsó bekezdésére utalok, ahol a harmadik államokkal való lehetséges reciprocitás elvéről beszélünk, jelesül, hogy egy bizonyos korlátozó intézkedés folyamányaképpen a harmadik állam a saját állampolgárainkra vonatkozó korlátozó intézkedéseket vezethet be. Másodszorban az e költségeket is ellenőrizni kell. Ez a 4.3. bekezdés szól erről. Mindezek a szempontok, az Európai Unió harmadik államokban rendelt delegációja által érvényesíthetőek, hiszen meg kell akadályozni, hogy exponenciálisan, robbanásszerűen növekedjenek ezek a költségek. Nem szabad megengedni, hogy túl költséges legyen az EU-ba való beutazás a harmadik államok állampolgárai számára. Végezetül pedig meg kell vizsgálni az egyes kategóriák és az egyes kritériumok és definíciók szolid, kiszámítható voltát. Például a diplomáciai személyzetre vonatkozó kijelentéseket. Mi az EGSB-ben úgy gondoljuk, hogy ezeket a kérdéseket a bizottság javaslatában még pontosabban, precízebben lehetne megfogalmazni. Azután még egy valamit el kell mondanom jogi szempontból vizsgálnám, vizsgálva, én a, a TRAN szakbizottság ülésén is uh, részt veszek, a meghívottként, ahol a légi közlekedés és a közúti közlekedés, valamint a folyó, folyami közlekedés kérdéséről lesz szó. A javaslat mindig um, szállító vagy utasszállító fogalommal beszél, fogalmat használja. Nos, az EGSB véleményében a, ugyanakkor a belvízi hajózás, mi több a, a hajó általi szállítás kérdéséről nem beszélünk, ugyanakkor tudjuk, hogy nagyon sok olyan dunai szállodahajó van, amelyek sok amerikait, amelyen sok amerikai utazik, vagy sok harmadik államokból jövő, mondjuk Szerbiából jövő állampolgár utazik ezeken a Dunai kiránduló vagy szállódó hajókon. Nos, úgy gondoljuk az LGSB e részéről, hogy nem szabad különbséget tenni az egyes szállítási módozatok között. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a bizottságnak és a tanácsnak a szót, megadnám először az árnyék jelentéstevőknek és a kollégáknak a szót. Lehet, hogy önöknek is vannak észrevételei, amelyekre a bizottság és a tanács válaszolhat. Zippel asszony jeleztem, hogy Szilvi Gium eh, véleményét fogja elmondani. Zippel asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnos Szilvi Gium nem tud itt lenni az ülésen más elkötelezettsége miatt. Adatta nekem a jegyzését, és egyszerűen ezt csak felolvasom. Először is hangsúlyozni szeretném azt, hogy Szilvi Guillaume nagyra értékeli hogy munkáját, Kálasszony számos technikai ülés szervezett az jelentéstevőkkel, a bizottsággal és más érintettekkel, akik a témát taglalják. Azért, hogy a javaslatot jobban megértsük, ezek az ülések nagyon fontosak voltak, és köszönetet szeretnék neki mondani. Ami jelentést életében ebben vannak érdekes elemek, megerősíti azt az információt, hogy a harmadik országbeli személyeknek információt kell kapni az ETIAS-ról, illetve nagyon fontos, hogy az Interpol adatbázisra van a keresés, nem jelent automatikus visszautasítás. Nagyon fontos a védzáradék az adatbiztonságról, illetve az érintettek részéről a szervezés kérdése új rendszerre tesz javaslatot azzal kapcsolatban, hogy mely tagország um, legyen felelős az értékelését. Mindez a feladatok jobb megosztását eredményezheti, illetve azt, hogy a tagországok biztosak lehetnek egymásban, hogyha riasztást indítanak el, hiszen az ő feladatuk lesz az, hogy értékeljék azt, hogy mi legyen az a személyen, aki az ETIAS keretében kérvényt nyújt be. Számomra a bizottságjavaslata nem elég ambiciózus, számos módosítás van szükség, és én ezt a módosítóimban meg is teszem különösen, ami a diszkrimináció ellenes felépést illeti és a profilt. A tanulmányt, amelyet a bizottságunk kér, hangsúlyozták azt, hangsúlyozták azt, hogy az e javaslat vezethet ahhoz, hogy diszkrimináció fordul elő a profilingban, és azt gondolom, hogy ezzel továbbra is foglalkoznunk kell. Vannak olyan országok, vannak olyan adatok, amelyek harmadik országbeli személyekre vonatkoznak, viszont nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy szükség vagy van erre, hogy ezeket az adatokat lekérjük, illetve hogy mindez arányos lépése. A bizottság javaslatnak van néhány eh, homályos pontja, különösen az ETS főpontjaira vonatkozóan, a screening szabályokra és a watchlistre vonatkozóan. A bűnözési hatóságok hozzáférés egy jobban meg kell uh, fogalmazni, illetve definiálni szükséges. Nagyon fontos, hogy a rendszer uh, ne jelentsen súlyos hatást a harmadik ország beliekre, olyan esetben, hogyha vízummentességet élveznek. Ezek volnának a pontok, amelyek kolléganőm Szil Guillaume fontosnak tartott. Én két mondattal egészíteném ki az elhangzottakat a saját részemről mindazok után, amit Simon szótól hallottunk, említette a hozzáadott értéket, egy olyan esetében, ha valaki átleti hatályt, és utána terror támadás történik. Amikor én ilyesmit hallok, az igen irritál. A támadások miatt, amelyekre az Európai Unióban az elmúlt hónapokban, években került sor, nem olyan személyek követik el, akik a határt átléptek, és utána ezeket a támadásokat két-három napon belül követték volna el, hanem az európai állampolgárok követték el a terrortámadásokat. Tehát ennek nem látjuk hozzáadott értékét, és hogyha terroristákról beszélünk, bűnő, bűnbandákról, amelyeket a hatóságok már ismernek, ezekre már vannak adatbázisaink, és ehhez nincsen szükség egy új rendszerre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Zippel asszony. Köszönjük szépen Guillaume asszony megjegyzéseit. Most pedig Stevens asszonynak adok szó, parancsoljon. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, mindenkit köszönteni szeretnénk. Természetesen először is a jelentéstevőnek szeretnék köszöntet mondani, és örülök annak, hogy ő támogatja a bizottság javaslatot általában véve. Jelentéstevő azt javasolja, hogy a határőrök közvetlenül hozzáférhessenek az ETIAS-hoz egy második vonalas ellenőrzésben. Ez egy érdekes vélemény, egy olyan opció, amely megvalósítható, hogyha a határőrök csak igen vagy nemet kapnak a rendszertől, és nem kötelező érvényűre nézve a rendszer, akkor plusz információra lehet szükség. Ami pedig a második módosított illeti, ezzel kapcsolatban vannak kételjeim. Az eredeti javaslat homályos fogalmakban azt írja le, hogy a bíró dönt arról, hogy a rendőrségi szolgálatok hozzáférhetnek-e a rendszerhez. A jelentéstevő ezt fel szeretné váltani a központi hatósággal. Nem tudom, hogy ez a tagországi autonómián nem sérti -e, ami a szabályozás jogot illeti. Jelentéstevő úgy gondolja, hogy a légitársaságok, amelyek határokon átnyúló szerszöldi utazást is szerveznek buszon vagy vonaton, nem kötelező érvényen kell, hogy ellenőrzik az ETS státuszt. Nem gondolom, hogy ez túl sok volna, amit kérünk, olyan esetben, amikor a járműre szállnak. Én az EU-s PNR-t támogatom inkább, amely nemzetközi vonatjáratokra és buszjáratokra is kiterjed. Más szavakkal fogalmazva, az embereknek fel kell mutatniuk a személyigazolványukat, illetve egyéb dokumentumaikat, és ennyi lett volna a részemről. Köszönöm szépen, Stevens asszony. Döpri úr, parancsoljon. Merci, Madame la... Köszönöm szépen, elnök asszony. A előttem szólókhoz hasonlóan először is eh, gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, majd köszönöm a munkáját, az előkészítő munkát. Ez lehetővé tette azt, hogy eh, meghallgassuk egyes véleményét, amelyek jelentős mértékben különböznek, a tartalommal, illetve a javaslat kockázataival kapcsolatban. Köszönöm szépen ennek a szervezetes munkának a minőségét. Általában mivel szeretném mondani, hogy az én frakcióm támogatja ezt a javaslatot, amelynek célja egy olyan európai rendszer rétlehozása, információs és engedélyezés rendszer rétlehozása, amely az utazásokra vonatkozik. Mint más információs rendelkezésekben, az első elvárás az, hogy nagyon fontos, hogy mindez egy eh, szigorú eh, biztonsági és alapvető emberjogi egyensúlyt eh, vegyen figyelembe. Itt két nagyon érzékeny kérdés van, amit hangsúlyoznék. Úgy érezzük, hogy nagyon fontos korrekt módon definiálni a használt kritériumokat a kockázatleírásnál, amelyekkel kapcsolatban az érintett adatait összehasonlítják. A kockázati mutatók, amelyek a speciális kockázatra vonatkoznak, olyan személyek esetében, akik e, közegészségügyi kockázatot, biztonsági kockázatot jelenthetnek, ezt delegáltjuk jogosban szabba előző a bizottság, fontos, hogy ez célzott és kiegyensúlyozott legyen, hiszen e, a mi feladatunk az, hogy erre nagyon odafigyeljünk, az egyensúly megvalósítására. Nagyon fontos létrehozni egy felügyeleti listát, amely nagyon fontos adatokból áll, olyan személyekre vonatkozóan, akikről azt feltételezik, eh, hogy súlyos bűncselekményt követ, fogadták el, olyan esetben, amikor konkrét bizonyítékok vannak arra, hogy ők további biztonsági kockázatot is jelenthetnek. Tehát nagyon fontos odafigyelni arra, hogy ez a felügyeleti lista megfelelő módon kerüljön alkalmazásra a tagországok rétéről, és nagyon fontos mindenre megfelelő garanciákat létrehozni, annak érdekében, hogy ez valóban olyan személyekre terjedjen ki, akik tényleges, valós kockázatot jelentenek biztonsági szempontból illetve bevándorlási szempontból. Tehát egy további értékelésről van szó. Nagyon fontos a garanciás intézkedések megvalósítása, illetve rendszeres értékelések elkészítése arról, hogy ezek a kockázatok hogyan kerülnek értékelésre, Általában véve, és erre már a következő pontban térek ki, tehát fontos, hogy akik vízumentességek élveznek, ne legyen szigorú, mint azokra vonatkozóan, akikre ez a kötelezettség vonatkozik. Ami pedig az utazási engedély kiadását illeti, limitált területi tartózkodást illetően, a tagországok negatív véleményét készítenek el. Itt túlságosan korlátozó jellegű a rendelkezés. Szeretnénk tudni azt, hogy ez milyen konkrét korlátozás lenne, és úgy érezzük, hogy erről, ezekről a korlátozásokról még beszélhetnénk. Hangsúlyoztuk mhm. korábban az, hogy nagyon fontos, hogy a kérvény benyújtója illetve a, aki lekéri az adatokat, tudhassa azt, hogy ezt mik előzték meg. Tehát fontos az engedélyezés validitásának vizsgálata is, és úgy érezzük, hogy az öt az túlságosan hosszú idő, az öt év, lehetne ez kettő vagy három év, de hát nagyon sok minden történhet öt év alatt. Éppen ezért ezzel kérdése kapcsolatban még fontos lenne egyeztetni. Lehet, hogy nem követtük ezt eléggé. 5-10 euróra lehetne az összeget emelni. Az 5 euró olcsóbb, mint Kanadában, Ausztráliában és az USA-ban is. Tudjuk, hogy az európai gazdagok, úgymond, tehát ez nekik nem fog problémát jelenteni. Tudjuk azt, hogy jobb lenne, illetve hogyha az árat megnövelnénk, 10 euróba kerülne mindez, viszont bizonyos személyek, a gyermekek, 12 éven alattiak, a hallgatók, a kutatók ezzel a kivételt képezhetnének, olyanok, akik civil szervezeteknek dolgoznak humanitárius ügyekért, mint ahogy ez a vízumrendszernél is jellemző. Amit elnök asszony, testövő elmondott, a határok védelménél olyan esetben, amikor második vonás ellenőrzése kerül sor, olyan információról van szó, amelyet az ETS gyűjt be, nem kell azt, ugyanazt a munkát eh, kétszer elvégezni, egy folyamat egyszer elégséges, és ez lehetővé teszi az igazságos döntéshozatalt. Számos szóval technikai jellegű kérdés van, amelyeket meg kell oldani, ezekre most nem térnék ki. Az interoperabilitás és interkonnektivitás kérdése más adatbankokkal még egy fontos probléma, de a következő bizottsági javaslat nyilván erzekre is kitér majd. Az anyagban nem olvastam, lehet, hogy nem figyeltem oda eléggé. A speciális szabályozásokat olyan tagországok részéről, amelyek még a Schengeni anyaganyag nem valósították meg teljes mértékben. Románia, Ciprus, Horvátország, hogy eh, ők hol is tartanak most ebben a folyamatban. Köszönöm szépen, elnök asszony, ennyit szerettem volna mondani. Well, uh, thank you. Köszönöm szépen, Döpré úr. Albrecht úr következik. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját. Ami a folyamatban lévő ütet élet, az elnök jelentéstevők is bekapcsolódtak ebbe, és én is reagálni szeretnék mindarra, amit az EGSB képviselőitől hallottunk. Azt gondolom, hogy nem eh, elvétett dolog, ha azt mondjuk, hogy a terrorista támadások elkövetői külföldről érkeztek, és először érkeztek az Európai Unióba. Ez nem igaz, amúgy ez a kijelentés, de az sem igaz, hogy azok a személyek, akik eh, ide érkeztek, rendelkeztek volna állampolgársággal olyan országokból, amelyek vízummenteseket garantáltak. Nem tudom, hogy egy ilyen értékelést honnan szedtek. Ön ezen kívül még azt is mondta, hogy egy olyan személy, aki az ETS ellen argumentál, felelős a jövőben terrortámadásokért. Azt gondolom, ez egy nagyon súlyos vád, és az önök intézményének szabályosőségét, komolyságát csorbítja. Nekem az az érzésem, hogy az ETS rendszerről ez a vita a tényektől nagyon elrugaszkodottan zajlik. Készült egy tanulmány, amit saját szolgálataink készítettek itt az Európai Parlamentben, és most idézek, ők azt mondták, nem biztos, hogy szükség van az ets re Ezen kívül ebben a tanulmányban az is szerepel, az irreguláris bevándorlást illetően harmadik országok polgárai számára vízummentesség, illetve a területelvadások elkövetése közötti kapcsolat nem került bebizonyításra. Tehát azok, akik az Európai Unióba utaznak, olyan országból, amelyek vízummentességet élveznek, ez az év nem került alátámasztásra. Én nem gondolom azt, hogy olyan személyeket kell keresnünk, akik ide utaznak, azok a személyek, akik olyan országokból érkeznek, amelyek vízumentességet élveznek, ott feltehetjük a kérdést, azt, hogy itt miért kéne közbelépnünk. Először is, hogyha vízumentességet kér valaki az Európai Unióban, és mi parlamentként erről szavazunk, akkor ez egy szükségesség annak érdekében, illetve ebben az esetben a bűnözési rendőrségi szerveknek együtt kell működniük ezekből az országokból illetve a bűnöldözés más területein is együtt kell működni. A Schengen információs rendszer működik, és hogyha az összes tagország és Schengeni térségbeli ország elvégzi feladatot, akkor ezek az adatok bele is kerülnek az információs rendszerbe, hogy mondjuk kit kell ellenőrizni. Tehát nagyon sok érv szól a mellett, hogy miért nincs szükség egy ilyen rendszerre. Nagyon drága ez a rendszer, becslések fél eh, millió euróra teszik ennek költségét, és ez az utasok személyes eh, szabadság jogaiba avatkozik bele. Tehát egy óriási adatbázisunk van, és az információ ilyen típusú gyűjtése minden utazóról ellentmondban áll mindazzal, amit az Európai Bíróság háromszor eh, kimondott a személyes adatok tárolásával kapcsolatban, anélkül, hogy bizonyos gyanú alapján járnánk el, vagy és kockázatot jelentő személyekre nézve. A vita ezekről az intézkedésekről eltávolodott a valóságtól, pusztán érzések ezek, csak egy benyomás az, hogy itt fontos lépést tennénk a biztonság érdekében. Úgy érzem, hogy az utasokra sokkal nagyobb tereket teszünk ezzel, egy olyan Európai Unióról van szó, amiről én azt gondolom, hogy olyan történelmű tanulságok vannak itt, például az, hogy um, az utazás maga pozitív dolog, tehát fontos, hogy ezt könnyebbé tegyük olyan országokból érkező számára, amelyek szintén demokráciák. Az Európai Unióba történő utazás pozitív dolog, tehát nem bonyolítani kéne a dolgokat, hanem könnyebbé tenni az utazást. De hát azt gondolom, hogy ezek a viták már eh, nincsenek, és én emiatt igen szomorú vagyok. Mivel egy olyan vitáról van szó, amely egy olyan jogi keretet, egy olyan rendszert állítana fel, amelyre nincsen szükség, ellentmondásos mindez, és az alapvető emberi jogok kérdése is felmerül az utasok esetében. Éppen ezért én azt gondolom, hogy át kéne, hogy gondoljuk a bizottsággal együtt azt, hogy van-e értelme annak arról vitázni, hogy egy ilyen rendszerre szükség van-e, ha pedig nem, akkor vannak-e alternatívái mindennek, amelyek célzottabbak, hatékonyabbak, például ennek a pénznek a befektetése, amelyet egy ilyen eh, rendszerre fordítanánk, azt gondolom, hogy ezt célzott bűnüldözési intézkedésekre lehetne fordítani. Az együttműködés az Európai eh, Unió tagországainak rendőrségi hatóságai között a vízumliberalizáció érdekében a közös eh, nyomozati csapatok eh, munkája segítésére, stb. stb. Azt gondolom, hogy ezek az intézkedések sokkal hatékonyabbak a biztonság szempontjából, illetve a fenyegetettség elleni küzdelemben. mint pusztán az egyre több adat lekérése. Éppen ez a úr, én meg vagyok lepődve azon, hogy a liberális frakció egy ilyen rendszer mellett áll ki, megpróbálja a hatáját kiterjeszteni, most itt körbenéznek, tudom, hogy ezzel most kisebbségben vagyunk, de nem értem, hogy miért nem beszélünk a tényekről, illetve az Európai Unió tanulmányáról. Köszönöm. Thank you, Mr. Brecht. Köszönöm szépen. Döpré úr szeretne reagálni? Köszönöm, elnök asszony. Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy hogyha barátunk odafigyelt volna az elhangzottakra, akkor amit mondtam, annak az első felében volt, amit hangsúlyozni szeretnék, vagyis, hogy a garanciákat kell erősíteni a polgárok számára mérőszámok alapján, amelyek a kockázatokat, illetve a felügyeleti hatékonyságot mérik. Tehát jelentős kockázatról van szó, és egy nem megfelelően kalibrált megoldás nem lesz hatékony. Aztán a javaslatom az, hogy egy célzott és ne egy általános rendszerről legyen szó, működjünk együtt a rendészeti szervekkel, illetve a határőrizeti szervekkel. És ahogyan az előttem szóló nem bízik abban, hogy a hatóságok hogyan intézkednek, erre akart kiukadni? Elnök, kérem, hogy ne válaszoljon most. Lesz még erre bőven lehetőség. meg szerettük volna hallgatni a bizottságot. Személyes érintettség alapján akkor válaszoljon erre a kérdésre, de aztán az árnyék előadói egyeztetésen tárgyalják a továbbiakat. Röviden szeretném elmondani, hogy az első észrevételként továbbra is azt kérik majd, hogy az összes utasadatot megkapják, és persze megfelelő indokkal a kockázatokra célzottan kellene ezeket felhasználni, de alapvetően minden utazótól adatokat kell, hogy kérjünk egy ilyen rendszerben, és ezt kritizálom. És ez az, ami nem hatékony, tehát előbb a kockázatokat kell felmérni, és aztán onnan gyűjteni az adatokat. Elnök, köszönöm. Köszönöm az elmondott észrevételeket, és a pozitív hozzáállást is az előadó irányába. Természetesen számos nyitott kérdés maradt. Először a bizottságnak adnám meg a szót, hogy világítson meg néhány részletet, és aztán a tanácsoros elnökségének a képviselője kapja majd meg a szót. Most az Európai Bizottságtól Solonornak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Jó napot kívánok mindannyiuknak. Köszönöm szépen az előadó asszonynak, hogy igen, színvonalas jelentést készített. Szokás szerint az Európai Bizottság általános fenntartást eh, fogalmaz meg a munka jelen szakaszában, az Európai Bizottság javaslatával összhangban maradtam a szöveg. Mindenképpen szeretnénk megfogalmazni néhány észrevételt, amelyre érdemes lenne majd kitérni a véleménytervezetben. Először is az ETIAS adataihoz való határőrizeti hozzáférés tekintetében az Európai Bizottság szerint a határőrök hozzáférése még a másodvonalas ellenőrzések szempontjából is arányos kell legyen, illetve szükségszerűségen alapuló. Kizárólag célhoz kötött feladat végzés indokolhatja ezt. A második észrevételünk a bevételek az Európai Bizottság álláspontja szerint az engedélyezés díja egy külső bevételként kell, hogy hasznosításra kerüljön, miközben az előadói szöveg azt javasolja, hogy ez egy belső kiosztású bevételként működjön. Az Európai Bizottság nem tartaná megfelelőnek ezt a módosítást, mert a külső elosztású bevételek nyitottan hagyják azt a lehetőséget, hogy a belbiztonsági alap hogyan hasznosítja ezeket a forrásokat, illetve így lehetne fedezni a későbbi évek csökkenését, hogyha ilyen bekövetkezik. Illetve a külső határőrizetre fordítható ez az összeg automatizálásra például az ellenőrzések terén. Aztán a belső, illetve a külső bevételek elosztását tekintve az MFF időszak ETS bevételei mindenképp visszakerülnének az általános költségvetésbe, és ezzel csökkenne a tagállamok befizetése. Az Európolt illetően néhány módosítás fogalmazódik meg az Európolra vonatkozóan az előadói tervezetben. Az Európolnak nincs közvetlen hozzáférése az ETIAS-hoz és az adataihoz. Továbbá a tagállamok közvetlen felelősségi köre az adatok kezelése, tehát az Europol jelen szakaszban semmiféle hozzáférése nem rendelkezne még az adatokhoz. A parlamenti vitát támogatjuk, és szívesen segítünk különböző technikai, szakmai információkkal, részletekkel, hogyha ezt az előadó szükségesnek gondolja, illetve hogyha a Lébe Szakbizottság szükségesnek tartja. Köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm Szolon úr. Most a tanácsoros elnöksége részéről Elizonkát asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok mindenkinek! Valóban az ETS-re vonatkozó javaslat az egyik lényeges dosszié a tanács szempontjából. Amilyen fontos, olyan összetett is. A bizottság közleményét követően a intelligens határőrizeti és biztonsági rendszer, a pozsonyi úti terv részeként fogalmazódik meg ez a javaslat, illetve a 2016. októberi tanácsi következtetések alapján. A javaslat előterjesztése november óta intenzív munka folyt, és nyomon követtük ezt. Mindenki konstruktív tagállami szintű együttműködésére számíthattunk, illetve kialakult a tanács általános megközelítése, amely a belés igazságügyi tanácsi csúcson megfogalmazódott június 9-én. Az, a, a dokumentum tervezetét üdvözlendőnek tartom, illetve önvözlendőnek tartom az elhangzottakat is a tanácson elhangzottak alapján annyit mondhatok, hogy számos kiemelt pont ebben a szövegben egybevág a mi álláspontunkkal, és visszatükröződik a mi szövegünkben is. Itt a képviselői észrevételek közül is érvényes ez jó néhányra. Ebben a fázisban csak azt szeretném hangsúlyozni végezetül, hogy üdvözlendőnek tartjuk a dokumentumtervezetet, és várjuk a parlamenti tárgyalási felhatalmazást, aminek alapján kezdődhetnek az egyeztetések, és a cél, hogy végéig megszülessen a megállapodás. Reméljük, hogy ezt a célt sikerül tartanunk, teljesítenünk, és a közös nyilatkozatunk tehát betartható lesz. A soron következő elnökségnek adjuk majd át a stafétát ebben a témában. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Gátasszony. Nos, előadóként berekeztem a vitát. Mielőtt ezt megtenném, köszönöm szépen a képviselőtársaknak a javaslatokat, illetve a bátorító elképzeléseket számos széttartó vélemény is megfogalmazódott, remélem, hogy végül közös álláspont alakul ki. Ez nem lesz könnyű, tudom, de ahogyan kezdtem is a bevezetőmben, tudom, hogy ez a jelentés, illetve a bizottsági javaslat még számos ponton tisztázható és javítható, pontosítható. És ezt látjuk feladatunknak. Szeretnénk továbbfejleszteni a szöveget. És könnyebben végrehajthatóvá tenni. Döpré úrral teljesen egyetértek, és módosító formájában ezért is terjesztettem elő a következőt. A vízummentességet élvezők egyértelműen ne kerüljenek nehezebb vagy rosszabb helyzetbe az uniós beléptetés szempontjából azokhoz képest, akik vízumköteles, vízumköteles országból utaznak be. Tehát ilyen irányba szeretnénk a szöveget alakítani. Bizonyos konkrét kérdések is előkerültek itt. Biztos vagyok abban, hogy a konkrét javaslatok alapján megtaláljuk majd a megoldásokat, és akik konkrétumokat vetettek fel, illetve szempontokat hiányolnak, vagy fölöslegesnek tartanak. Lesz még számos árnyék előadói megbeszélés, ahol tisztázhatók ezek a témák ami a be- és kiléptetési rendszerre vonatkozó döntéseket illeti. Ez a rendszer a dossziére bizonyosan kihat, tehát figyelembe kell vennünk, hogy ne duplázzuk a feladatainkat ezen a két területen. Tehát a szöveget egyeztetve azt is lássuk, hogy a párhuzamos szöveg hogy alakult, tehát igyekezzünk összhangban maradni a be- és kiléptetési rendszerre vonatkozó egyeztetésekkel. Az eredeti módosító benyújtási határidő július 11-e volt, de Verzsia, Guillaume és Ábrecht képviselők kérésére ezt kitoltuk július 18-ára. Fontosnak tartom, hogy dolgozhassanak még hosszabban a módosító indítványaikon, tehát ezt elfogadom, úgyhogy ennek alapján július 18-a délután 4 óra lesz a módosító indítványok előterjesztési határideje. Köszönöm szépen az eddig együttműködést. Örömmel várom a módosító indítványokat, és remélem, hogy jó kompromisszum alakul majd ki, illetve színvonalas működőképes szöveget sikerül megalkotnunk és előterjesztenünk. Nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is végrehajtható szövegre törekszünk. Köszönöm szépen! és most elnöki tisztemben a következő napi rendi pontra szeretnék áttérni. Megvitatjuk, illetve a következő három napi rendi pontot egyben fogjuk majd megtárgyalni, tehát a május 22-25-i aténi hotspoton tett látogatás az egyik téma, aztán az európai Bizottság 13. jelentése lesz, és a hatodik eredményjelentés az EU-Törökország nyilatkozat végrehajtásáról a harmadik pont, amit egyben tárgyalunk tehát. És elsőként a Libe delegáció Görögország belém látogatásáról hallhatunk szá- beszámolót. Müller Péter és Eleni Teokarius képviselő vettek részt ezen a látogatáson, és a migráció általános kezelése, illetve a szakpolitikák végrehajtása a hotspotokon eh, volt a eh, tényfeltáró látogatás célja. Két hotspoton, Kosz és Lesbos szigetén jártak, illetve az idegenrendészeti befogadó központban a kollégáink az a görög és az európai hatóságok, a bizottság képviselői jelenlétében, valamint az ENSZ menekültügyi főbiztossága képviselője jelenlétében történt a látogatás. Most a delegáció vezetőjétől hallhatjuk a beszámolót, és aztán rátérünk a közös vitának a másik kettő témakörére az Európai Bizottság 13. jelentés az áthelyezésről és az áttelepítésről a következő. Nielsen urat szeretettel köszöntöm. Utána pedig Vervej úr az EU-Törökország nyilatkozat végrehatásáért felelős uniós koordinátor számol be a hatodik eredmény jelentésről. Már a Görögországba látogató delegáció és szeretett volna önnel találkozni korábban, de erre nem volt lehetőség. A mai itt léte viszont erre lehetőséget teremt. Először Niedermüller Péter kapja meg a szót. Elnök asszony, köszönöm szépen a szót. A görögországi látogatás május 22-e és 25-e között történt, és ahogyan elnök asszony említette is, nagyon tartalmas programot bonyolíthattunk le a három nap alatt. Különböző létesítményeket kerestünk fel, hotspotokat, illetve őrizeti központot, kísérő nélkül utazó kiskorúakat befogadó központot a görög kontinensen és a szigetvilágban találkozhattunk a görög hatóságok képviselőivel, illetve a bevándorlásügyi miniszterrel is. Ennek alapján az átfogó helyzetkép Görögországban úgy fest, hogy a felkeresett létesítmények és hotspotok helyzete az utóbbi hónapokban jelentősen javult, viszont a táborok helyenként még mindig aggályos körülményeket mutatnak. Először is a görög menekültügyi hatóságok komoly erőfeszítéseket tesznek felülvizsgálták az EASO segítségével a menekült kérelmek elbírálásának a rendszerét, és igyekeznek ezt hatékonyabbá és gyorsabbá tenni a nemzetközi normáknak megfelelően. Kiemelendő, hogy nagyon sok menedékkérőnek igen hosszú időt kell várnia arra, hogy tisztázódjék, tisztázódjék a kérelme, és addig nehéz körülmények között tölti az idejét a szigeteken. A migráns folyamatok az utóbbi évben változtak, de ezzel együtt nehéz a helyzet. A változó gyakorlat és jogi háttér bonyolultabbá teszi az érintettek, illetve a menekültek számára is, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak, illetve jogsegélyhez jussanak, ennek az elérhetősége korlátozott. Végül pedig a befogadáskori interjú során igyekeznek tisztázni, hogy milyen segítségre szorul a menedékkérő, de ezt rendszer szinten hatékonyabbá kellene tenni, illetve fenntartható finanszírozást kellene biztosítani az unió részéről folyton attól kell tartani, hogy a szükségforrások elfogynak, és ez nehezíti a szigeteken különösen a helyzet kezelését. Végül az iskola látogatást a körök kontinensen biztosítani kellene. Ez különösen aggályos a szigeteken. A gyerekek túl hosszan kell, hogy várjanak arra, hogy iskolába járhassanak, és oktatás biztosítsa a jövőjüket. A civil szervezetek nem helyettesíthetik az állami oktatást. Meghallgatva az éreke, érdekelteket, a, a látogató küldöttség a következő javaslatokat teszi. Az önkéntes visszatérítési rendszer csak eseti jelleggel szabadna alkalmazni, végső mencsvárként Továbbá az a rendszerből elszökők megfelelő felügyelet mellett kellene, hogy hatékonyabb kezelésben részesülhessenek a szigeteken, a gyermekek jelenlétét lehetőség szerint a szüleikkel kellene biztosítani. Továbbá az uniós menekültügyi rendszer lehetőséget kellene, hogy adjon a migránsoknak a társadalmi beilleszkedésre és a helyi közösségbe való befogadottságra. Az ajánlásaink első pontja, hogy a Dublini eljárások mentén a család egyesítést fel kellene gyorsítani, és minden tagállamnak közre kellene ebben működnie. Végül pedig az áttelepítést fel kellene gyorsítani, a tagállamoknak alkalmazkodniuk kellene a tanácsi határozathoz, és a görög hatóságok már elvégezték a maguk feladatát, az eddigiekben 12 ezer főt helyeztek át, az Európai Parlament frissebb állásfoglalása 2017. szeptember 26-át követően eh, javasolja a letelepítést. A görög hatóságok, a görög kormány valóban mindent megtesznek a helyzet javítása érdekében, de még továbbra is sok problémával szembesültünk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönjük, Niedermüller úr. Mielőtt rátérnénk a téma megvitatására, Nielsen úrnak szeretném megadni a szót az Európai Bizottság részéről a 13. jelentés témájában. Köszönöm elnök. Where we are today, uh, the numbers are now that we have relocated. Köszönöm szépen. 15 ezer embert sikerült áttelepíteni Görögországból, 7 ezeret Olaszországból. Pozitív a trend, növekedett az Olaszországból áttelepített emberek száma, áthelyezett emberek száma. De fontos, hogy a tagállamok rendszeresen az ígéreteiket megtegyék, illetve főleg Olaszország irányában itt több ajánlás, ajánlatra van szükség, a tagállamok részéről pedig kevésbé szigorú politikára van szükség a preferenciák tekintetében, hiszen így a folyamatot nem lehet gyorsan végrehajtani, és fontos, hogy a tagállamok megfelelő tervezési kapacitásokat biztosítsanak az elkövetkező hónapokban, amikor Görögországból helyezik át, telepítik át az embereket Olaszországban további erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy az um, áttelepítésre jogosultakat um, um, gyorsabban regisztrálják a folyamatban. Az EASO egy információs kampányt indított útjára Olaszországban, hogy javítsák a regisztrációt, és a bizottság is uh, pénzügyi támogatást adott annak érdekében, hogy egy jobb, központított el, központosított eljárás lépjen működésbe. A bizottság részéről úgy gondoljuk, hogy ezen további erőfeszítésekkel a közös célt elérhetjük, jelesül, hogy áthelyezzük azokat, akik áthelyezésre regisztrálták magukat Olaszországban és Görögországban a határozatok ki lejárta előtt. Ez további erőfeszítésre lesz szükség minden tagállam részéről. Végül, de nem utolsó sorban, amikor ezt a jelentésünket elfogadtuk, a bizottság jogsértési eljárást indított Lengyelország, Magyarország és a Cseh köztársaság ellen. E három tagállam sem nem ajánlott fel e, helyet, és sem nem fogadott be egyetlen áthelyezendő menedékkérőt az elmúlt egy évben. 16.500 embert sikerült a júliusi határozatok alapján áthelyezni, így tehát az eredeti cél mint egy kétharmadát sikerült elérni, de ugyanakkor elég sok tagállam van, aki még a kvóta alapján nem helyezett, tehát nem fogadott be senkit sem. A um, év lejárt előtt szükség van, hogy megfeleljenek a e célnak. 6000-2000 embert Törökországból helyeztek, hát az úgynevezett one-to-one rendszer keretén belül. Köszönöm, köszönöm. Nielsen úr, most pedig megadom uh, Meyer úrnak a szót, Vervei úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, egy eh, prezentációt készítettem el, de úgy gondoltam, hogy talán érdekesebb volna, hogyha reagálnék az itt elhangzottakra a bizottság javaslatára, és aztán egy-két eh, adattal gazdagíthatnám a vitát, amelyek a mi jelentésünkből származnak. Kezdem azzal, hogy eh, a jelentést, ahogyan bemutatta az előadó, kiegyensúlyozottnak tartom. Ezért csak néhány dolgot szeretnék áttekinteni. Egyrészt a befogadási feltételek javultak, de van még mit tenni valóban. Jól foglalták össze a helyzetet. Sok erőfeszítést tettek a határokon túl, hogy javuljon a helyzet. Különösen figyelembe véve a téli helyzetet, javult is a helyzet. De ugyanakkor további javulásra van igény és lehetőség. Az egyik speciális aggályunk, éppen a hioszi, főleg a szudai tábor vonatkozik, ez nem egy hivatalos tábor, bár az önkormányzat működteti túlzsúfolt, nem megfelelő. Többször ajánlottuk fel már, hogy finanszírozást biztosítunk más megoldások létesítése érdekében, de nagyon nehéz meggyőzni a helyi lakosságot arról, hogy ez milyen fontos. Ez tehát az egyik probléma. Vannak további problémák is, amelyek tek tekintetében javult a helyzet. Elhangzott az is, az eljárásokról is hallottunk, tehát arról, hogy annak érdekében tisztázzuk a helyzetet, nagy előrelépés sikerült elérni, a menekültügyi szolgálat és az EAZO részéről el kell mondani, hogy az EAZO, illetve a menekültügyi szolgálat és az EAZO nagyszerű munkát végeztek a támogatás biztosításában, de a szűk keresztmetszet, és látom a frusztrációt, éppen a másodfokú döntéseknél van, a fellebbetedi fázison. Nem arról van szó, hogy ne próbálnánk javítani a helyzeten. Egyszerűen megdupláztuk a felevételi hatóság kapacitását, az EASO számítógépet, berendezéseket biztosított számukra, jogi tanácsot és segítséget is biztosított, segítve így a kapacitásukat, de mind a mai napig az eset számban ez a pozitív változás nem érhető tettem. Ez aggaszt mindenkit. Különösképpen azért, mert az esetek legnagyobb része, és ez már a harmadik pontra utalát, olyan személyekre vonatkozik, akik vélhetőleg nagy valószínűséggel nem rendelkeznek nemzetközi védelemmel. És azért nehéz őket végül is vissza téríteni, mert felleveteli eljárás zajlik, ez pedig az egész rendszert befolyásolja. A sérülékenység, a vulnerabilitás meghatározásával kapcsolatban aggályokat fogalmaztak meg. Ez egy nagyon fontos terület. Ez idáig a rendszer az óvatosság elvén alapult. Hogyha megvizsgáljuk a számokat, láthatjuk, hogy nagyon sok embert nyilvánítottak kiszolgáltatottnak, sérülékenynek, vulnerábilisnak. A statisztika tehát világosan mutatja, hogy itt nagyon óvatosak a megítélés végrehajtását végző munkatársak, ugyanakkor 8000 embert a ilyen vizsgálat alá vetették. Az EU finanszírozás megszüntétől való félelem is nagyon meghatározza a helyzetet. Az EU biztosítja és biztosítani fogja a finanszírozást, ám az idáig biztosított pénzeszközök elsősorban a sürgősségi támogatás szolgálták, és az úgynevezett AC, tehát a DJ Eco által végzett vész intézkedések vagy instrumentumok, az AC instrumentumok támogatását biztosítottam, végrehajtását biztosítottam. De a nemzeti boríték felhasználására is előbb-utóbb szükség lesz. Jelenleg még az EU finanszírozás zajlik, de próbálunk átlépni a nemzeti borítékok felhasználásának irányába. Ez nehéz, ehhez kapacitásra van szükség, és az igazság az, és ezért hallják az aggályokat és a panaszokat. Tehát az igazság az, hogy a partnereink szívesebben dolgoznak velünk partnerként, a bizottsággal, semmint a tagállamokkal. Ez a valóság. Mi pedig erőfeszítéseket teszünk, hogy az igazgató hatóságnak, a managing authority-nak segítsünk az átalakulásban, de ugyanakkor szorosan nyomon követjük az eseményeket, hiszen minnyáján egyetértünk abban, hogy nem szabad, hogy a szolgáltatások színvonala akár a szárazföldön, akár a szigeteken sérüljön. csak a fogvatartás csak eseti vizsgálat alapján, és csak utolsó ultima rációként kerülhet szóban. Van a jogi és a humanitárius szempont, amelyet figyelembe kell venni, de van egy gyakorlati szempont is. Egész egyszerűen az ilyesfajta öm, öm, fogvatartást biztosító táborok kapacitása nagyon kicsi. Ezért tehát a görög hatóságokat az irányban ö, támogatjuk, hogy a visszatérést, visszatérésre hajlandó személyeket ne ilyen fogva tartott, ne ilyen zárt táborokban tartsák fogva, hiszen az ő esetükben a szökés vagy a a hatóság szem elől való eltűnés esélye nagyon kicsi. Ám a görög hatóságok valamiért úgy gondolják, hogy így kell eljárniuk, de folyamatosan párbeszédben vagyunk velük, és próbálunk odahatni, hogy eh, megváltoztassák eh, ezt a gyakorlatot, abban a szellemben, amire önök is utaltak. Ami a család egyesítést illeti, azt hiszem minnyáján egyetértünk abban, hogy nagyon fontos, hogy az erre vonatkozó eljárások a lehető leggyorsabban zajoljanak le. A áthelyezés tekintetében pedig a bizottság álláspontjáról hallottunk. Végül, de nem utolsó sorban, a gyermekek iskolázásáról és az integrációs alapok mobilizációjáról, lehívásáról. Teljesen egyetértek az itt elhangzottakkal. Hmm, talán egy szempontban jeleníten, egy kérdésben jelenítenék meg egy újabb szempontot, ugyanis én leginkább arra koncentrálnék, hogy lehetőség szerint minél kevesebb ideig tartózkodjanak a szigeten a menedékkérők, ne, főleg a ne kell, hogy hosszabban maras, maradjanak a szigeteken, mint amire szükség van, és az is a szárazföldön kezdhessék el iskoláikat. Mindez azonban nem jelentheti azt, hogy addig is megfeledkezünk róluk, amíg a szárazföldre kerülnek. Mi több úgy gondolom, hogy nagyon sürgető szükség van arra, hogy azon gondolkodjunk, hogy mi történik legközelebb. Mi történik azokkal, akiket nem lehet visszafordítani, illetve akit más tagállamok nem akarnak befogadni, akkor neki Görögországban kell maradniuk, és valóban itt egy integrációs kérdés is felmerül. Ezt mindenki látja, megérti. Ez a következő kihívás, amelyre választ kell keresnünk, ezért üdvözölhetem, hogy ez irányban is elgondolkodtok az ajánlásukban. Persze itt az EU-Törökország megállapodás végrehajtását is át kell tekinteni, figyelembe véve a megállapodás fő céljait. Azt mondhatjuk, hogy ez továbbra is eredményes, a célok elérésében segít, a megérkezők száma továbbra is alacsony, továbbra is sokkal kevesebb ember fullad bele az égei tengerbe, mint korábban, Tehát az első kvázi frontvonalon javult a helyzet, de továbbra is egy csomó kérdés van, amelyel foglalkozni kell. És a LIBE jelentés tervezete ezekre nagyon pontosan utal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Vervei úr, most pedig megnyitjuk a vitát itt a szakbizottságban. Kérdezem a kollégákat, hogy kik vettek részt a delegációs úton, kérik a szót. Ernst asszony, igen, látom, gyűjtjük, összegyűjtjük a neveket. Gomes asszony, Ernst asszony, Swinburne asszony. Spinelli? Okay. So, uh, Mrs. Ernst, please. Ja, recht vielen Dank. Um, freue mich, dass wir... Köszönöm szépen, ugye Ernst asszony Örülök, hogy erre időt tudunk, tudtunk számít, szánni. Ami a görögországi utat illeti, valóban a befogadási feltételek javultak, az igaz, ez igaz. Ennek ellenére komoly problémák vannak, amelyek a Törökországgal való megállapodással, az úgynevezett statementtel függenek össze, illetve ebből erednek. Ezért néhány dolgot fel szeretnék venni, és kérem, hogy reagáljanak erre. Egyrészt a detention. Azt mondta, hogy a detention ről a görögök szabadon dolgoztak, a, döntöttek, azt gondolják, hogy az önkéntesen visszatérőket ezekbe a központokba érdemes beterelni. Hát tudjuk, hogy zajlik itt az élet, minden le van zárva, nem lehet kimenni, tehát kérem, hogy reagáljon erre a helyzetre. Hogy ki és hogyan jutott arra a következtetésre, hogy az emberek ebbe a pre-return visszatérés előtti táborokban, amelyek zárt táborok tartózkodjanak. Hogyan értékeli tehát ezt a helyzetet? Másodszorban egy nagyon aggasztó gyakorlat tanúi vagyunk, ezt láttuk is ott, amikor ott jártunk. Mégpedig második szintű fellebbviteli szinten döntenek. Öm, hogy zajlik ez? Tehát vagy önkéntes visszatérés zajlik, vagy pedig második szinten kell döntést hozni. Azaz tehát vagy úgy dönt a menedékkérő, hogy önkéntesen visszafordul, vagy úgy dönt, hogy a második felleveteli szinthez fordul. Azonban ebben az utóbbi esetben kisebb esélye van arra, hogy anyagi támogatást kapjon. Milyen döntés ez a görög hatóságok döntése, vagy pedig egy olyan döntése, amelyet önök a bizottság támogatnak? harmadsorban a családegyesítésről. Van egy észrevételem, tudom túl lassan zajlik ez. Kérem, hogy ezzel kapcsolatban is tájékoztasson, hogy milyennek az oka, a hely, hogyan reagálnak erre a tagállamok. Ők akadályozzák-e a családegyesítést, vagy más az oka ennek a, jelen, ennek a jelenségnek. Aztán az áthelyezés, a relocation ről T-12 ezerről hallottunk, de most már csak 8 ezer emberről hallunk, akik tényleg készen állnak az áthelyezésre, de a tagállamok azt mondják, hogy nem, hát ezeket nem akarjuk befogadni mindenfajta magyarázattal élnek, hogy miért ne fogadják be őket. Hogyan reagál erre a bizottság, hiszen ezek az emberek átvitt értelemben tényleg a koffereinkön ülnek és várnak. Aztán, amikor az ECO kifut, akkor a nemzeti borítékokból kell majd finanszírozni a rendszert. Hát tudjuk, hogy ez hogy néz ki Görögországban. Tehát hogy látja ezt az átmenetet? Végezetül pedig a valamilyen akadályoztatással rendelkező emberek kérdése. Görögországban van egy törvény, amely lehetővé teszi, hogy az ilyen emberek, eh, fogyatékkal élő vagy valamilyen kitett emberek speciális központba kerüljenek. Hallottuk, hogy a bizottság nyomás gyakorol annak érdekében, hogy ezt a törvényt ilyen formában ne alkalmazzák, Ilyen módon a bizottság véleménye alapján ezen hátrányos helyzetű menedékkérőket is vissza lehet fordítani. Aztán, ami az iskolát illeti, hallottuk, hogy általában, átlagban 10-11 hónapig maradnak a menedékkérők. Hát hogy lehet itt az iskolai képzést biztosítani egy gyermekeknek? Voltak éppen azonnal a szárazföldre kellene kerülni, és miért nem történik ez meg? Miért nem jutnak a szárazföldi uh, intézménybe a szüleikkel együtt azonnal. Ez volna a kérdésem. Köszönöm szépen, Swinburne asszony. Peudet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is részt vettem ezen az utazáson, és köszönöm szépen mindazoknak a munkáját, akik részt vettek az utazáson. Nagyon érdekes volt a látogatás, és a svéd perspektívából szemlélem mindezt. Görögországban tényleg láttuk azt, hogy itt a menekültek regisztrálták magukat, néhány közük Svédországban bukkantak fel újra, és azt mondták, hogy a befogadó rendszer rossz. Engem pozitív csalódás ért, és örülök annak, hogy ezt a befogadó központot újonnan építették fel. Ez egy modulház, van benne klíma, lehet sportolni, van benne egy barbecue lehetőség is, és hogyha olvasom az utazási kínálatot, néha még turisták személyes rosszabb lehetőségeket kínálnak. Azt gondolom, hogy ezek a befogadó központok sikeresek és vannak más menekültek is, akik más tagországokba érkeztek, de Görögországba küldték őket vissza a rendőrség. De beszéltünk, és ők elmondták azt, hogy több mint 80%-a azoknak, akik Görögországban landoltak, gazdasági menekültek. És erre gondolnunk kell, tehát itt menekültekről beszélünk, de Görögországban alig voltak szírek, legalábbis kevesen, legtöbben Afganisztánból, Észak-Afrikából, Pakisztánból, Bangladesből érkeztek ide. És azt gondolom, hogy itt arra is gondolnunk kell, hogy akik még ott vannak, a nagy részük gazdasági menekült. És azt gondolom, hogy sokáig tart, amíg valóban történik valami. Beszéltünk a befordó központok képviselőjével, azt mondták, hogy időre van szükség az alapos vizsgálathoz, kicsit fel kell gyorsítani a dolgokat, és ez néha hosszú időt vesz igénybe. Bizonyos menekültek esetében extrém sokáig, és vannak, akik aggódnak, mert például Leszboszon a befogadó központ, itt nyolc férfival találkoztam, akik főként Afrikából érkeztek ide, és panaszkodtak, mivel rossz volt az internet, az ételek is rosszak voltak, még a kutyák sem ették volna meg, és ők nap mint nap ott vannak, nem kapnak menedékjogot Görögországban, illetve nem mozoghatnak szabadon Görögországon belül sem, és ez erőszakhoz vezethez, és ez uh, aggasztó vetett engem is. Tehát uh, mindez for. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Wimberg asszony. Gomez asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nem vettem részt az utazáson, de követtem a jelentést, figyelmmel követtem, és tudom, hogy ez a jelentés minőségi szempontból javításról számol, bejavulásról a megadó központokban, javult a helyzet. Az is megmutatkozott, hogy a görög hatóságok egyértelműben, egyértelműen javították a munkájukat, intenzív munká, intenzívebb munkát végeznek, és ez a jelentés azt is hangsúlyozza, hogy bizonyos dolgok még nem működnek megfelelő módon, például nincs megoldva a felügyelet nélkül utazó kiskorúak kérdése. Nincsen megfelelő kíséret. Ezeket a fiatalokat nem tudják nyomon követni, nem tudnak foglalkozni velük. és természetesen nehéz volt ezeket a családtagokat megtalálni. Egy olyan problémáról van szó, amely nem csak Görögországot érinti, mindannyiunkat érint ez a probléma, mivel ezek a gyermekek és fiatalok jön is kívánnak tévának a kockázatnak, hogy a bűnözők kihasználják őket, illetve megtalálják őket. A jelentés aggályokat fogalmaz meg azzal kapcsolatban is, hogy uh, mi is a következő az EU és Törökország közötti megállapodásnak. A tagországok azok, Görögország is, akik nemzetközi jogot sértenek ezzel ami a bevándorlók, illetve menekültek támogatását illeti, és a jelentés ezt a tényt rögzíti is. Mielőtt kérdést fogalmaznék meg, szeretnék a következőkre utalni. Az Európai Unió azon tagországai, amelyek megtagadják a az átelepítés, áthelyezése vonatkozó döntést meghozni, létezik a szabálysértési eljárás is. De ezen kívül még arra is utalnék, mivel ezek az eljárások igen hosszúak, és mivel a görög hatóságok terheltsége is igen jelentős, de azokban az esetekben, amikor volt áttelepítés, illetve áthelyezés, ennek vannak másodlagos elemei is. Itt Portugália gondolom több mint 1300 menekült vett részt az áthelyezésben, Görögországból és Olaszországból érkeztek, és 40%-uk másodlagos mozgásban vett részt. Olyan országokról van szó, akik családegyesítést szeretnének, illetve az együttműködés nem működik ezekkel az országokkal, mivel Görögországban vagy Olaszországban kell előbb döntést hozni, és a várakozás ideje alatt az érintett személyek potenciális áldozatai az embercsempészeknek és bűnözőknek. Portugáliában még egy hetet sem maradtak el az országban a személyek, és egy hét után Németországból telefonáltak, és azt mondták, hogy mondjuk Portugálban nem kaptak elég támogatást, és egy hét után elhagytak Portugáliát, és utána furcsa módon Németországba utaztak. Hát mindez ahhoz is kapcsolódik, hogy az eljárás milyen lassú. Arra is szeretnék utalni, hogy nagyon sok gyermek iskola nélkül érkezik, viszont nem kerülnek újból beiskolázásra. Vannak olyan gyermekek, akik Szíriából érkeznek, és ott még nem tudtak előtte iskolába járni például. És van egy további pont is, Fontos volna megnézni azt, hogy a szír közösség tagjai körében vannak-e bizonyos esetek. Itt olyan központokról van szó, most mindegy, hogy gyermekekről, férfiakról vagy nőkről beszélünk. Nagyon traumatizáltak voltak, súlyos traumákon mentek keresztül. és amit meg kellett, hogy éljenek a közösségükben, nagyon sokukban traumát hagyott hátra. Nem tudom, hogy erre a speciális esetre nézve vannak-e újabb uh, ismereteink. Ami pedig szintén nagyon aggaszt, és ami a közös politikát, illetve Dublini rendeletet, az a családegyesítés kérdése. A családegyesítés nél nagyon sok minden rosszul megy. Még köszönöm. Grazie Presidente. Io qualche domanda da fare alla Commissione su vari punti. Köszönöm szépen. Egy csomó észrevételhez szeretnék hozzászólni. Az önkéntes visszafordítás, haza visszatérés problematikus, hiszen vannak nagyon problematikus esetek, epizódok. Gondolok például arra, amikor a származási országba tért vissza, a hat hónap után a moriai táborból az egyik felszabadítási szervezet vezetője, akit megkínoztak, miután visszatért. Ez pedig egy olyan veszély, amely egy iráni aktivistára is vonatkozik, aki szintén egy önkéntes visszatérési rend struktúrában vesz részt, ő is veszélyben van. Ami a relocation az áthelyezést illeti, én magam általánosságban úgy gondolom, hogy Nincs okunk az optimizmusra. Nem hiszem, hogy szeptemberre elérhető lesz a kitűzött cél. Azért mondom ezt, mert azt szeretném tudni, hogy mi történik a céldátum elérése után, és hogy a bizottság gondolkodik-e azon, hogy egy új programot, egy új relocation, egy új áthelyezési programot indítson útjára egész addig, amíg egy új, a Dublini rendszer új alapokra nem lesz, nem helyezhető. Gondolkozik-e tehát a bizottság ezen? Azt akarom megérteni, hogy a bizottság számára melyek a legproblematikusabb pontok, amelyek a relocation vagy az áthelyezés rendszerét a legnehézkesebbé tették. Görögország számára pedig a családegyesítés egy súlyos probléma, de nem csak a lassúság jelent itt egy problémát, bár jogos, hogy felgyorsítsuk az eljárásokat, hanem a prioritás hiánya is a család egyesítésnek abszolút prioritással kellene rendelkezni. Ez pedig már nem így van. Megállapodás jut létre a német és a görög kormány között, erről biztos tudnak, azért, hogy drámai módon lassítsák a Görögországból Németországba áthelyezendő, családegyesítés színén áthelyezendő személyekre vonatkozó eljárást. A berlini kormány egész egyszerűen nyomást gyakorolt a görög kormányra, és ezzel egyben a dublini rendelet szellemét is megsértette, és lassította a családegyesítés folyamatát legalábbis. Erről hallottam, kérdezem, hogy ez igaz-e vagy sem. További kérdésem szintén a relocation, az áthelyezés kapcsán. Ez azonban most már Olaszországra vonatkozik. Az áthelyezésre vonatkozó kérésekkel eh, szembeni ellenérvek a közbiztonságra hivatkoznak leginkább. Márpedig az áthelyezésről szóló ö, eh, határozatban van egy ilyen záradék, amely ezt a lehetőséget megadja a tagállamoknak. De kérdezem, hogy készült-e az érintett, visszautasított, áthelyezési rendszerből visszautasított személyre vonatkozó átfogó biztonsági vizsgálat? Megakadályozandó így, hogy a közbiztonsági érvét eh, visszaélésszerűen használják azok a tagállamok, akik ki akarják vonni magukat az áthelyezésre vonatkozó kötelezettség alól. Ami pedig Olaszországot illeti. Hogyha tehát valóban van közbiztonsági probléma, akkor úgy gondolom, hogy független hatóságnak kellene megvizsgálnia az elutasítást és ennek a jogszerűségét. Továbbra is a relocation, az áthelyezés kérdését járom körül. A menedékkérő aki pályázik az áthelyezésre, nem kap, vagy későn kapja meg, nem kapja meg, vagy későn kapja meg a saját fájljára, a saját esetére vonatkozó dokumentumokat. egész egyszerűen nem rendelkezik a személyére, a személye által generált eljárásra vonatkozó dokumentumokkal. Mert már pedig ez, ezen dokumentumok hiánya akadályozza meg a család egyesítést, hiszen a befogadó országban nem tudja bizonyítani hatályos dokumentumokkal, hogy a családja ki és hol tartózkodik. Ami pedig eh, Vervei úr eh, Törökországáról mondottak, mondott kijelentéseit illeti, a bizottság azt kérte a görög hat kormánytól, hogy módosítsa a törvényeket annak érdekében, hogy bizonyos feltételek esetén a kitett, vagy vulnerábilis, vagy, vagy érzékeny helyzetben lévő személyek visszatérítését lehetővé tegyék. A görög kormány erre nem válaszol, de továbbra is a probléma az, hogy nem olyan könnyű megállapítani, ki tartozik a vulnerábilis, a kitett a sérülékeny személyek körében. És az új eljárás azt irányozza elő, hogy két-három nap alatt végre kell hajtani ezt az, ezt az azonosítást. Ez pedig nagyon nehéz, ha nem lehetetlen. Ahogyan a Human Rights Watch és további más civil szervezetek elmagyarázták ezt nekünk. Lehetetlen két-három nap alatt ezt a beazonítsítást elvégezni. Utolsó kérdésem Törökországra vonatkozik. A statementre, az EU-Törökország közötti megállapodásra, mely statement néven híresült el, Görögországban az áthelyezésre csak az jogosult, aki 2015. szeptember 16 és 2016. március 20-a között eh, érkezett az országba és regisztrálta magát. Erről szól a statement, a Törökországgal kötött megállapodás. Biztos emlékszik rá, hogy az Európai Parlament egy állásfoglalást fogadott el, amelyben e cut-off date-et, ezen szigorú határt kritizálja a március 20-i határt. Kérdezem tehát, hogy hogyan reagált a parlament ezen állásfoglalására a bizottság. És hogy úgy gondolják-e, hogy ez a fajta döntés jogszerű, miszerint, hogy 2016. március 20-ával az áthelyezésre való jogosultságot korlátozzák. Ugyanakkor az EU-Törökország közötti megállapodásnak jogi státus tulajdonítanak. Hogyan vezethető le ebből a következő? Spinelli, uh, Mrs. Zippel, please. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két eh, rövid kérdéssel kezdeném, amit a kollégák már felvetettek a vitán. Az első, hogy Görögországban létezik egy szabályozás, ez rendben is van, hogy a speciális kategóriába tartozó érzékeny, sérülékeny személyek gyorsított eljárásban kell, hogy részt vegyenek a menedékügyi eljárás keretében, és eh, nem szabad, hogy a szigeten maradjanak, de hiszen a tagországi nyomásra ezt az eljárást megváltoztatták. Továbbá tájékoztattak bennünket arról, hogyha valaki azt kéri, hogy ellenőrizik jogi kérelmet, és negatív választ kap, akkor ezzel elveszítheti azt az esélyét is, hogy az újraintegrációs programokban és az önkéntes alapú támogatott visszatérésben részt vegyen. Amit szeretnénk, az nem az, hogy Görögországot segíteni szeretnénk, vagy a menedékjogot kérőket, menekülteket ezzel tehát ezzel inkább azt az üzenetet küldjük, hogy jobb lenne, ha nem érkeznétek ide, mert nem akarjuk, hogy itt legyetek. Ez egy erőteljes politikai üzenet, és nem a két felszólaló ellen való ez, de azt gondolom, hogy elképesztő, mindaz, amit mi Görögországgal teszünk, és a menekültekkel, akik azt remélik, hogy új perspektívát kapnak. 2008 óta, amióta a pénzügyi piacokon kijutott a válság, Görögországnak feladatai vannak, ez igaz, viszont azt látjuk, hogy ők nyomás alatt vannak, privatizálniuk kell a reptereiket, stb. És ezen a héten olvastam, hogy a gáz és vízellátást is privatizálni őket, az egészségügyi rendszer tönkszélén áll, számos megszorításra került sor. Ezzel egyidejűleg ez a kormány az, aki megpróbál egy menekült rendszert létrehozni, amely működőképes, és mi nem segítünk nekik. Azt szeretnénk, hogyha a menekülteket megtartanák, vagy visszaküldenék őket Törökországba, tanácsülésünk volt, és nem volt megoldási javaslata áthelyezése vonatkozó. Mindenki panaszkodik, amiatt, hogy milyen sokan menekült, hány menekült van Szlovákiában, eh, Szlovéniában, Csehországban, vagy Lengyelországban 20, vagy akár más száz is elérte ez, ez, ez, a számuk, a százat. Tehát azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben meg kell tennünk a feladatainkat, viszont amit a tagországok részéről és a tanács részéről jár, látunk, az elképesztő. Weber úrtól láttam egy ö, üzenetet, a politikai frakciónk egyik vezetőjétől, aki azt mondta, hogy a plusz segítség Görögország számára csak akkor kell, szabad, hogy megvalósuljon, hogyha kormányváltásra kerül sor. Ez elképesztő és nem gondolom, hogy egy ilyen üzenetet kellene küldenünk. De természetesen Weber úr számára és Schäuble úr számára, mások számára az IVF baloldali szervezet, Nemzetközi Valuta Alap, hiszen még ez a szervezet is azt mondja, hogy ezt állítsuk meg. Én azt gondolom, hogy ez egy lavina, csökkenteni kell a hiányt Görögország számára. Az IVF nem szocialista szervezet, nem arról híresek, hogy a polgárokért tennének jó dolgokat. Mi pedig azt mondjuk, hogy hát váltsátok le a kormányt, ez elképesztő hallatlan, és tudom, hogy önöktől nem eh, kapok választ, önök eh, nem válaszolhatnak a kérdésemre, de megkérdezem azt, hogy mi az üzenet a többi tagország eh, számára, a menekültek felé, Eh, olyanok számára, akik az üldöztetés, a kínzás menekülnek és Európába érkeznek, mi pedig azt mondjuk, hogy ó, hát nekünk már így is túl sok problémánk van. És egy utolsó kérdést is megfogalmaznék, a bizottság esetleg összeállíthatna e egy listát arról, hogy az Európai Unió mennyi pénzt költött, illetve tagországai a eh, kerítések építésére, a határok védelmére, Törökországnak mennyi pénzt adtunk a dílre, mennyi pénzt adunk Afganisztánnak, illetve mennyit ruházunk az európai partjőrségbe, és hány menekültnek tudtunk segíteni azért, hogy ellenőrizni lehessen a kérvényünket. A világnak azt az üzenetet küldjük, hogy nem vállaljuk a felelősséget, menekültekkel foglalkozzon más, és Görögországot magára hagyjuk, és katasztrofális helyzetbe kényszerítjük őket. Tudom, hogy ez nem az önök feladata, viszont ezt az üzletet meg kellett, hogy fogalmazzam. A tanács nem volt felkészült, nem volt hajlandó megoldást keresni, nem volt hajlandó közös felelősséget vállalni, nem csak az Európai Unión kívül a helyzet eh, kezelésére, a kényszerített eh, bevándorlás migráció okainak eh, kezelésére, de az Európai Unióban a jobb felelősségvállalásért sem tett semmit. Ez szégyenletes. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Zdehovszki képviselő. Nos, Zippel asszony Bizonyára álmodok. Gúnyolódik rajtam. Nagyon szórakoztató volt, meg kell mondjam. Kritizálta a cseh köztársaságot, elmondta, hogy a cseh köztársaság nem fogad menekülteket. Tudja, hogy kiállította le a befogadást a szocialista kormány, és önkinek a koordinátora a szocialista frakciói. Hölgyem, amikor Szobotka miniszterelnökkel és Hovenek belügyminiszterrel felveti a kritikáit, amikor hozzánk látogat, vagy csak itt az ülésteremben mondja el őket. Ön nem tud csehül követni, mert nem érti a cseh nyelvet, ami kár, de hogyha színház helyett tiszta vizet öntenénk a pohárba, akkor el, kellene mondanunk, hogy a szocialisták okozták a mostani helyzetet nálunk. Az én pártom, a keresztény demokraták pedig támogatta volna a befogadást. Mi szerettük volna, hogyha hozzánk telepítenek át, helyeznek át menekülteket. Nos, a politikai cirkuszt félretéve nézzük meg a számokat. Összességében mintegy 20 ezer embert helyeztek át, miért nem többet? És mi annak az oka, hogy akiket kijelöltek áthelyezésre közép- és kelet-európai célországokba, Olaszországba és Görögországba, hová tűntek ők el, és miért nem lehet őket megtalálni. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottságtól kellene erre világos választ kapnunk. Még egy kérdés, Litvánia, illetve az áthelyezések kérdése. Hogy lehet az, hogy más tagállamba távoztak, a Litvániába küldtek. Például Németországba, ahol most illegálisan tartózkodnak. Hogy fogják ezt rendezni? Köszönöm. Elnök, köszönöm. Kedves kollégák, most pedig Néder Müller úrhoz fordulok ismét hogyha delegációvezetőként nem szeretnék kiegészíteni, de mégis megadom a szót. Nem a jelentéshez fűzném hozzá, hanem engedje meg, hogy két mondatban reagáljak a vitára, mert azt gondolom, hogy pontosan ez a megközelítés az, amelyben egymást vádolhatjuk, hogy a szocialisták vagy a konzervatívok hibáztak-e nagyobbat. Nem ez a dolgok lényege, ezt európai kérdésként kellene látni, és nem pártpolitikai kérdésként. Hogyha egyik vagy másik pártra mutogatunk, sose találjuk meg a megoldást. Azt gondolom, hogy itt az Európai Parlamentben európai szintű megoldáson kellene együtt dolgoznunk. És itt teljesen egyértelmű szerintem a helyzet. Minden tagállamnak együtt kellene munkálkodnia a megoldáson. És a nemzeti szint, illetve a tagállami szint önmagában semmit nem ad számunkra. Közös európai megoldás keresendő. Köszönöm. Most pedig a bizottság képviselőnek, Nielsen úrnak adom meg elsőként a szót. Köszönöm az észrevételeket és a kérdéseket. Igyekszem választ adni az áthelyezésekre, illetve hogy hol tartunk, mire számíthatunk. Ernst asszony kérdésére konkrétan nagyjából tízezer a Görögországban áthelyezésre összeírtak száma, és átlagban két-két és fél ezer a számuk havi szinten további erőfeszítéssel ez növelhető havi 3000-re, és az áthelyezésről szóló döntésnek így tudunk Görögországban érvényt szerezni a közeljövőben, úgyhogy várjuk a megoldást. Szeptember 26-ával nem ér véget az előző helyzet, hanem akkortól kezdődnek majd az áthelyezések. Összességében többen is felhívták arra figyelmet, hogy túl lassú és túl kis mértékű az áthelyezés, áttelepítés. Talán érdemes összefoglalni az eddigi tapasztalatokat. A rendszer lassan indult be, és a tagállamok is nagyon lassan feleltek meg a kötelezettségeiknek. Túl lassan, túl keveset teljesítettek. Tehát az év utolsó három hónapját nagy várakozásokkal várjuk, Reméljük, hogy akiket áthelyezésre eh, kijelöltünk valóban befogadásra is találnak, ami pedig a görög szárazföldön áthelyezésre várnak, a helyzetük általánosságban kielégítő, az ENSZ menekültügyi főbiztossága megállapítása szerint is, és a biztonságra hivatkozva sokak kérelmét utasították vissza, egyes vélekedések szerint részletesen is utána járunk ennek a jelentésben. Alapos indokkal kell ellátni a, az elutasított kérelmeket. Olaszországra vonatkozik ez főleg, tehát Olaszországot is tájékoztattuk arról, hogy szükséges az alapos indokolás. Más tagállamok is úgy tűnik indokolatlanul utasítottak vissza kérelmeket, csak ürügyként érvelnek a biztonsággal. Szeptember 26-át illetően az Európai Bizottság nem tervezi meghosszabbítani a végrehajtás határidejét, végre kell hajtani a döntést, és létfontosságú a Dublini négyes javaslatnak a végrehajtása. Ez valódi európai megoldást jelentene, hathatós szolidaritást érvényesítene, és a társjogalkotó együttműködésére minden eddiginél nagyobb szükség van. És utolsóképpen a családegyesítésre szeretnék kitérni. Úgy tűnik, hogy lassan zajlanak az eljárások Görögországban például. Az eddigi adataink alapján közvetlen európai jogsértést még nem tudtunk tetten érni a tagállami szinten, de az ügyterhelés nyilván jóval nagyobb, mint korábban volt, tehát a nemzeti hatóságok erősen le vannak terhelve, ez indokolhatja a lassúságot. Németország oldalúan egyeztet Görögországgal a havonta kezelhető ügyek számáról, ami elfogadható, de bizonyos korlátozásokkal a Dublin 3-as keretében. A tagállamok ugyanis két oldalú kapcsolattartásban rendezhetnek ezeket a kérdéseket. Tehát lassan haladnak, a kérelmek, és ez jogi szempontból még nem egyértelműen kritizálható. És ugyanakkor több ezer a Görögországból már áthelyezetteknek a száma, akiket ilyen alapon helyeztek át. Ennyit szerettem volna elmondani. Elnök, köszönöm szépen. Vejver úr, Vervej úr, köszönöm szépen a szót. Azzal szeretném kezdeni, hogy fontos kérdés, hogy az őrizet bevételről kidönt, és milyen megközelítésben. Ez egyértelműen tagállami hatáskör, tehát a görög hatóságok kezében van a végső döntés. Jeleztem már, hogy nézeteltérésünk van ebben a témakörben, mi ezt másképpen látjuk, de korrektül azt kell mondjam, hogy a görög hatóságok, illetve Görögország úgy látják, hogy nem tudnak módosítani az eddigi gyakorlatukon. És az ő logikájuk szerint, hogyha valaki önkéntes hazatérésre jelentkezik, akkor az egyben a menedék kérelmét visszavonja, illetve megszünteti. És attól kezdve már nem tartózkodhat jogszerűen az adott országban. És laikus nyelven ez azt jelenti, hogy ezért kell őrizetbe venni az életőt, addig, ameddig a hazatérésebe nem következik. Mindez érthető, de bárcsak megtalálnánk a konstruktívabb megoldást a hatóságokkal. Ami az önkéntes hazatérést illeti, hogy teljesen egyértelműen fogalmazzunk, felvetődött a javaslat, hogy választásra kényszerüljenek a menedékjogot kérők, illetve hogy választaniuk kellene a menedékkérelem és a hazatérés között eh, nincsen ilyen kényszerű választás. Nem arról van szó, hogy kötelező választaniuk a kettő között, hanem a gyakorlatban ez a hatása az eljárásnak. Ezt hallottuk. Tehát a gyakorlatban nem élhet már a menedékkérelemből adódó jogaival az illető, hogyha jelentkezett a hazatérésre. Hadd fejtsem ki a helyzetet. Ez a gyakorlatban sem így történik. A gyakorlatban a döntő többsége a menedékjogot kérőknek első körben a menedékjogi kérelmet nyújtja be, és utána iratkozhat fel, illetve eh, regisztrációt követően jelentkezhet önkéntes hazatérésre. És természetesen az eljárás egy bizonyos pontján vissza kell majd vonniuk a kérelmüket, ez az ügyvitel logikája, és attól kezdve nem tartózkodhatnak már Görögországban. Tehát ez a helyzet. Aztán felvetődött egy olyan kérdés is, hogy végső fokon kifelelős, illetve kinek a feladata, majd erre visszatérek, még ki fogok térni részletesebben az önkéntes hazatérésnek a végrehajtási programjáért kifelelős. Az európai jogszabály úgy rendelkezik e tekintetben, hogy a tagállamokat ösztönzi arra, hogy önkéntes hazatérési programokat hajtsanak végre, valósítsanak meg, de ennek a konkrét módozatát nem határozza meg. Tehát a kérdésre az a válasz, hogy a görög hatóságok döntik el, hogy hogyan valósuljon meg ez a program. Aztán nagyon sok aggodalom fogalmazódott meg a tekintetben, hogy az Európai Bizottság esetleg nyomást gyakorolna a görög hatóságokra, annak érdekében, hogy kiszolgáltatott embereket Görögországba toloncoljanak vissza. Látom, hogy milyen háttérben fogalmazódnak meg ezek az aggodalmak, de a valós helyzetet szeretném megvilágítani. A közös intézkedési terv, amelyet Muszáles miniszter úrral közösen meghatároztunk, annak az egyik pontja, illetve tétele, hogy kivizsgáljuk, hogy van-e erre lehetőség de megfelelő garanciák mellett számos garanciának kell teljesülnie az intézkedési terv alapján. És a későbbiekben ez a vizsgálat meg is történt, tehát a lehetőség megvizsgáltatott, és a menekült ugye, hatóságok arra jutottak, hogy több okból nem lehet kizárni elfben, illetve jogi szempontból a Törökországba való visszaküldést. Viszont egyértelművé tették, hogy ezt nem lehet gyorsított eljárásban végrehajtani, mert a garanciákat érvényesíteni kell a menedékjogot kérők javára. A gyakorlatban ebből az alakult ki, hogy a kiszolgáltatottak, veszélyeztetett személyek a rendes eljárásmenetben kezelendők. Tehát ez a gyakorlat. A civil szervezetek panaszt tettek, hogy a veszélyeztetettség konkrétumait túl rövid az idő megvizsgálni. Erről is egyértelművé szeretném tenni, hogy először is a veszélyeztetettek saját érdeke, hogy minél előbb derüljön a, az őket fenyegető veszélyekre, illetve annak a részleteire. Mert ennek alapját dönthető el, hogy melyik a követendő eljárás, és a gyakorlatban a legtöbb eh, sérülékeny személy eh, a szigetekről kerül a szárazföldre, a civil szervezetek miközben reklamálnak, biztos vagyok benne, hogy nagyon is egyetértenek a gyakorlati ügykezeléssel, illetve azzal, hogy minél korábban fel kell deríteni a tényleges fenyegetettséget. Idáig a rendszer túl óvatosan működött, a körültekintés oldalán vétett a hatékonyság ellen, és a civil szervezetek nyilván nem fogják a nyilvánossággal ezt közölni, de a gyakorlatban ők is úgy gondolkodnak, hogy támogatják, ami történt. Mert ott, ahol nem volt hatósági kapacitás a különböző veszélyek beazonosítására, ott a civil szervezetek működtek közre, és messze többek voltak az abszolút szükségesnél. Ami a kísérő nélkül utazó kiskorúak helyzetét illeti, nagyon helyesen, azt gondolom, többen is felvetettek ezzel kapcsolatos aggodalmakat, és többször is elmondtam már itt a tisztelt házban, hogy ez valóban egy nagyon nehezen kezelhető kérdéskör, és hangsúlyozom, hogy nem az európai források vagy az erőfeszítések hiányoznak ehhez, hanem azt gondolom, hogy korábban is megfogalmaztam már itt az Európai Parlamentben, hogy kerekasztal beszélgetéseken is részt vettem civil szervezetekkel. Azt mondtam, hogy mi adunk erre pénzt, legyetek szívesek ebben közreműködni. Azt mondták, hogy nincs megfelelően képzett szakemberük erre, tehát a nehézségeket ők maguk is egyetértően megfogalmazták. Nem mondhatjuk, hogy a helyzettel elégedetnek kell lennünk, egyáltalán nincs ez így nagy erőfeszítéseket kell tennünk a jövőben is, hogy a kísérő nélkül utazó kiskorúak megfelelő bánásmódban részesüljenek. Például a gyámság az egyik lehetőség, ahogy a jelentésben is megfogalmazza a szöveg. Folyik a jogalkotási munka, hogy erről készüljön egy jogszabály, illetve a gyámság intézményét erre is kiterjesszék és továbbfejleszék. Időközben Szerencsére a civil szervezetek és mások informális szerepet is visznek, betöltenek ebben a folyamatban. Azt gondolom, hogy valamennyien közös munkával kell, hogy előrelépésre törekedjünk e téren. Nos, csak ismételgethetem, még ha nem is értünk ebben egyet, de valahányszor itt járok, valaki felveti, hogy illegális az unió megállapodása Törökországgal. Most elnézést kérek, nem értek egyet, magánemberként sem, nem csak politikai szempontból. Az uniós egyezmény Törökországgal úgy szól, hogy minden nemzetközi jogi előírást és normát tiszteletben kell tartani. Ez pedig úgy alkalmazandó, hogy minden egyes migráns, illetve menedékkérő jogosult egyedi elbírálásra és a maximális garanciák érvényesülése mellett, és az eddigiekben ez így is történt. Ez a realitás. És felvethetők aggályok, és valóban jogosan az ügyben, hogy lassú az eljárás, és megvannak a különböző szűk keresztmetszetek, de azt nem mondhatjuk, hogy a szabályokat ne tartanák be, mert betartják őket. Ezen a ponton szeretném a válaszaimat befejezni. Nem tudom, hogy időben hogy állunk, talán még visszatérhetek. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon részletes válaszokat hallhattunk Verve úrtól, köszönjük szépen. Az a tisztem, hogy a kollégákat megkérjem, illetve bejelentsem, hogy amennyiben további észrevételket nem kap a titkárság e hét végéig, akkor a szöveget véglegesnek lehet tekinteni, úgyhogy várjuk az észrevételket hétvégéig. Köszönjük szépen tehát az elhangzott észrevételeket és kérdéseket. És azt gondolom, hogy kiválóan gazdálkodtunk az idővel, maradt még egy kis plusz időnk, ezért bejelentem, hogy 2017. június 29-e 9.12.30, illetve 14-17.30 lesz a következő ülésünk napja és időpontja. Köszönöm szépen a részvételt, és